10 óra 30 körül kerül napirendre egy fontos pont, amire mindenképpen meg kell várnunk az elnököt. El tudjuk fogadni a napi rendet? Hozzájárulnak ehhez? Igen, rendben. A jegyzőkönyveket körbeadtuk, hogyha nincsen megjegyzés, akkor ezeket elfogadottnak tekintjük. Akkor most a hármas napi rendi pontra térnénk rá, az elnök közleményei. Kérem, tudjanak róla, hogy közvetítjük ezt az ülést. A kollégák, akik bizonyos pontokkal kapcsolatban konkrét kérdéseket szeretnének feltenni, a titkárságot megkereshetik ezzel kapcsolatban. Az Európai Bizottság azt javasolta március 11-én, hogy egyoldalú ö, ö, ö, kereskedelmi mm, kedvezményt nyújtsunk Ukrajnának az ukrajnai kereskedelmi cikkekkel kapcsolatban. A DCFTA egyezményben megállapodottaknak megfelelően a törvényezési ciklus előtt szeretné az Európai Bizottság lezárni ezt a témát, ezért napirendre került ez a kérdés már a mi ülésünkön is. Márci- Responsible Sourcing március 5-én az Európai Bizottság egy javaslatot nyújtott be, az Európai Bizottság, Bizottság benyújtott egy javaslatot arra vonatkozóan, hogy az ásványi anyagok illetve az ásványok bányászatából, illetve eladásából származó bevételeket a fegyveres konfliktusokra fordítsák. Nem tudom, hogy ezt hogy lehet megoldani, mondja az elnök. A lényeg az, hogy hogy az arany, a titán és egyéb ásványi anyagok kibányászását és kereskedelmét felelős módon irányítsák. Vietnám, az Európai Uniós átfogó szabadkereskedelmi egyezmény keretén belül folytattuk a tárgyalásokat, hetedik fordulóra kerül sor. Az Európai Bizottság október 14 illetve 2014. októberére szeretnék lezárni a e, tárgyalásokat. Ez valószínűleg realisztikus e, e, elképzelés, de az új parlamentre marad. Négyes napi rendi pont. A kettős felhasználású cikkek exportja, átvitele, broker tevékenység és tranzit tevékenység ezen cikkekkel kapcsolatban. Erre vonatkozó Európai Tanácsi Javaslat módosítása, Frielner kollega a jelentéstevő, és meg is adom a szót Jules kollégánknak. And uh, I, uh, of course, I will read his notes. Meg is adom a szót Gyulának, aki Fjellner kollégát képviseli. Két évet dolgoztunk ezen a kettős felhasználású cikkekre vonatkozó javaslaton, ezt sikerült most lezárni. Az Európai Unió export ellenőrzési rendszere rendkívül el, elavult, és ez az elavult keret oda vezet, hogy az Európai Unióban különböző szintű, illetve különböző irányú szabályozások vannak, és ez aláássa az Európai Uniós egységességet és az Európai Unióba vetett bizalmat a cégek és vállalkozások részéről. Most a az illetékeségek delegálásával sikerült megállapodni, és a második olvasat kapcsolatban tavaly december 17-én az Európai Bizottság elfogadott egy közleményt, amelyben az Európai Parlament a javaslatát figyelembe vették az export ellenőrzési rendszerekre vonatkozóan, illetve az olyan IT termékekkel kapcsolatban, amelyek megfigyelésre és után követésre is használhatók. Holnap az INTA szavazó listáját elkészül, és a következő plenárison eh, kerül sor a szavazásra. Köszönöm szépen, ez volt Christopher hozzászólása, véleménye, köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen, eh, Gyula. Bentnek adom meg a szót. Eh, köszönöm szépen, elnök úr. Az árnyék jelentéstevő nevében szeretnék hozzászólni. valóban ez teljesen helyes, amit hallottunk, hallottunk. Az Európai Parlament sikernek könyvelheti el azt, hogy az az omnibus jogszabályjal, kapcsol- omnibus jogszabályjal sikerült összehangolni ezt a szabályozást. A módosító javaslatokkal sikerült megfogalmazni azt, hogy mi a probléma ezzel a e, jogszabálycsomaggal, amely kifejezetten elavult. Nagyon fontos az e, e, az ellenőrzési rendszerek modernizálása, az export ellenőrzése. Nagyon fontos biztosítani azt, hogy ezeket a termékeket ne lehessen használni az emberi jogok lábbal tiprására, illetve a tömeges megfigyelésre. A bizottság és a tanács közös nyilatkozatát, nyilatkozatában pontosan ez kell, hogy szerepeljen, hogy az információs és kommunikációs technológia exportjának egyértelműbb ellenőrzése szükséges. Az Európai Bizottság kidolgoz egy olyan javaslatot, egy olyan rendszert, egy olyan rendszert, amely amelyet a tagállamok átvehetnek, és amely az export ellenőrzésre alkalmas. Az Európai Bizottság megpróbálja, illetve hát éppen most dolgozza át ezt az eredeti jogszabályt, ugyanis ez nem felel meg a jelenlegi követelményeknek. Úgyhogy nagyon sok mindent sikerült elérnünk, az Európai Bizottság és a Tanács közös nyilatkozatát a hivatalos lapban, közlönyben mm, közé tesszük, hogy az ezen téma iránt érdeklődő polgárok erre, ehhez hozzáférhessenek és erre hivatkozhassanak és behajthassák az Európai Tanács és a Bizottság ígéreteit, ami a tömeges megfigyelés eh, szembeni harcot illeti. Köszönöm szépen, Bernd! talán ezt a megfigyelési rendszert lehetett volna arra használni, hogy, hogy kövessenek egy, egy repülőgépet. Azért mégiscsak furcsa, hogy a mai, a mai technikával eltűnik egy repülőgép teljesen a radarunkról, hogy úgy mondjam. A DigiTrade képviselőjének adom meg a szót. Köszönöm szépen. Uh, Mi is üdvözöljük azt a megállapodást, mely december 17-én született. És egyetértünk azzal is, amit mondott arról, mennyire sürgős, hogy jóvá hagyassuk ezt a szabályozást mielőbb, és a versenytorzulásokat csökkentsük, hiszen ezek most hatással vannak, negatív hatással az exportőrökre, a már lejárt lista kapcsán, és ezáltal az EU hitelességének egészét aláshatják. A tanács és a parlament több kérdésben eszmét cserélt, ezeket önök, ön is említette, a megfigyelési technológia és a szájbereszközök exportja is ide tartozik. Ezekkel foglalkoztunk már több oldalú fórumokon, EU tagállamok részvételével, akik támogatják az összehangolt nemzetközi cselekvést ezek tárgyában, és a jövőbeli kommunikációban, áprilisban még részletesebben fogjuk taglalni ezeket a témákat. Köszönöm. Köszönöm. Gyula, szeretnél visszatérni a dologra? Nem. Jó. Akkor köszönöm. Felolvasom akkor a határidőket. Hogy a biztos bizottsági úr is mondotta, nagyon sürgős a téma, a módosítók benyújtásának határideje ma délben lesz, 12-kor. Ennek révén az Intában holnap reggel lehet szavazni, a plenárison pedig a brüsszeli mini plenárison más, április másodikán a harmadik. Reméljük addigra rendbe teszik a plafont. Köszönöm Gyula, köszönöm Bernd. Ötös napi rendi pont. a jelenlegi háromadaló megbeszélések állása és az eszmecsere. Márcina Klosz a felelős e témáért. Ez egy a makro finanszírozási támogatása vonatkozó javaslattervezet Tunézia megsegítésére. Morera elnök úr a jelentéstevő. A tanács egyetértett, ezzel a február 13-a INTA döntéssel nincs szükség így módon háromoldalú tárgyalásra voltak éppen. Az áprilisi plenárison Strasbourgban fogjuk, foglaljuk, eh, fogjuk el a, a témadossziét. Az IS felelősségi szabályozás lesz ki a jelentéstevő a görög elnökségtől a 8-as, 9-es, 22-es cikk tárgyában várunk módos kiegészítést, a következő háromadó tárgyalás dátuma március 20-a. Zaleszki úr nincs itt, nem tudom, megkérte valakit, hogy helyettesítse? Nem. Így módon akkor megyünk tovább, hatos napi rendi pont. A monitoring csoportok tevékenysége. Ezen meglehetősen ez egy sűrű jogalkotási ciklus után a kereskedelmi politika témájában a monitoring csoportunk aktívan követett, követte a folyamatban levő kereskedelmi tárgyalásokat. Három kulcsfontosságú partnerünkkel folytak ilyen tárgy, folytak ilyen tárgyalások a legutóbbi INTA, februári INTA ülés óta. Felolvasom ezeket. És ha csak nincs itt a konkrét elnöke a monitoring csoportnak. A monitoring csoport Japán tárgyában március 11-én találkozott, elnézést, eszmecserét tartottak a stakeholderekkel, az Európai Vasútipar és az Európai Szolgáltási Fórum képviselővel, valamint az ital és élelmiszer ágazat képviselővel, valamint a japán misszió vezetője és az Európai Bizottság fő tárgyalóhelyettese, valamint a DJ Trade vezetői. Martin Kazak a jelentéstevő a Japánnal folyó kereskedelmi tárgyalások tárgyában. Oroszországgal kapcsolatban, ahol én vagyok az elnök, tegnap volt ülésünk, és vár az európai üzlet, az EIB és az orosz fél képviselővel találkoztunk, gyakorlatilag minden ülést az ukrajnai helyzet témájának szenteltünk, kintelnek voltunk erre. Jelentős aggályok fogalmazódtak meg egyik tagunk részéről, Litván képviselő részéről, aki úgy gondolta, hogy itt egy precedens értékű cselekmény történik Ukrajnában, és a balti államokat is fenyegetni ez. Tehát a, a tárgyalási mandátum alapján kimondták, hogy nem jelent fenyegetést a helyzet, mégis felmerültek ezek az aggályok, különösen azzal kapcsolatban, hogy tehát folyt egy vita arról, hogy Oroszország vajon bevonul-e Ukrajna kereti részébe, persze senki sem tud erről még konkrétumot, de felmerült a, a megbeszélések során. Kereskedelmi kérdések ér, persze ez nem érint jelen pillanatban. Az orosz felett az Európai Unió által megteendő lépések aggasztják. Egyfajta ellencsapás jellegű lépéseknek értékelni ezeket az Orosz Föderáció. Ez az ülés egyébként nem tartott túl hosszú ideig, mert a jelenlegi helyzet nem tette ezt lehetővé, hogy hosszan tárgyaljunk. Ez lesz ebben a ciklusban az utolsó fordulója ennek a tárgyalásodatnak, amely egyébként elmondható a többiről is, többi monitoring csoport fordulóiról is. Az első államokkal foglalkozó monitoring csoport két találkozót is tartott, azóta, március 19-én volt egy eszmecsere Garcia úrral, és aztán volt egy másik, tegnap, Egy pillanat. Ezt is Ignacio vezette. A TTIP tárgyalások negyedik fordulóról tájékoztatták őt, ez Brüsszelben volt múlt héten. Én nem voltam ott végig az ülésem, mert az orosz monitoring csoport tárgyalásán voltam lekötve. Nem tudom, ki volt ezen az ülésen. Te gyorsan ott voltál? az amerikai monitoring csoport ülésén? Egy másik vitán vettem részt a, a szocialista frakció része, Ignacio ott volt, meg tudom osztani a gondolatait röviden. Ignacio nagyon diplomatikusan fogalmazott, nem akart túlzottan a résztekbe bocsátkozni. Felmerült az átláthatóság kérdése, a tájékoztatás nehéz a helyzet. Elég észében még mindig pozitívan és optimistán látja a tárgyalások ö, sikeres kimenetének lehetőségét, de többet nem mondott ezzel kapcsolatban. Így fest a helyzet most. Köszönöm. Én a második felén voltam az ülésnek jelen, és feltettem egy kérdést az Airbus vállalat helyzetével kapcsolatban. Mint tudják, az Airbus és a Boeing a WTO szabályozó hatósága elé vitte az ügyet, és egy bírság került meghatározásra, amelyet az amerikaiak úgy tűnik, hát úgy tűnik, szinte gyakorlatilag elfelejtettek. Az amerikai fél azt mondta, hogy ez egy másik ügy, és a ttip nem lehet összekapcsolni de hát bármelyik kereskedelmi kérdés az amerikaiakkal való viszonyrendszerben nyilván, hogy figyelmet érdemel a TTIP tárgyalások kapcsán is. Ezt magam megjegyeztem ebben a fordulóban. Ezen túl nincs más mondandóm, azt hiszem, és az a monitoring csoportok napirendi pontját el is intézte, úgyhogy a hetesre lépünk tovább. A szabadkereskedő megállapodás az EU és tagállam részéről, egyrészt a korai köztársasággal, valamint a horvát köztársaság csatlakozásának figyelembevétele. A jegyzőkönyv jelentős tevője jó magam vagyok, én meg itt is vagyok. Meglehetősen világos, átlátható jogszabály ez a tanács döntésére válaszként az, az Európai Unió és tagállamai döntése alapján mely egy pótjegyzőkönyvet tűz ki a kereskedő megállapodás sokhoz, amelyet az EU és tagállamai kötnek, kötöttek, egyrészt Koreával, másrészt a horvát köztársaság csatlakozásának figyelembevétele céljából kötötték. A együtt, egyetértési eljárásra vonatkozó jegyzőkönyv ott van mindenki anyagában, világos átlátható, nem tudom, van-e kérdés ezzel kapcsolatban, ha van, akkor majd megválaszolom, de szerintem magáért beszél de parancsoljon. A néppárt részéről támogattam az ön által végzett munkát. Szerintem kiegyensúlyozott munkát végeztek. Nem volt nehéz feladat, de feladat volt azért. Gratulálok a néppárt részéről. Köszönöm. Ön is jelentéstevő volt a koreai kereskedelmi megállapodás. Úgyhogy egy rendes bizottság rendes tagjaként foglalkozott annak idején. Hát talán nem vagyok rendes tagja, de tagja. De a bizottság, a szakbizottság rendes szakbizottság. Peter Berez, parancsolj. Köszönöm. A közlekedési ügyi tanács úgy döntött, hogy kér véleményt és engedélyezi a jegyzőkönyv, pótjegyzőkönyv aláírását, valamint ennek végrehajtását. Január 25-én történt ez aláírás. A koreai fél pedig a parlamentjében fogja megszavaztatni áprilisban, és ezt követően lehet alkalmazni a jegyzőkönyvet. A lényegi kérdéseket illetően nem volt könnyű tárgyalni a koreakkal, sosem könnyű tárgyalni velük, el, elképzelhetik, különösen tekintettel arra a problémára, hogy el kellett fogadják azt is, hogy az EFTA részévé vált Horvátország is az EU csatlakozás révén, ezért átmeneti ez a végrehajtás tavalyi júliusára vonatkozó visszamenőleges hatállyal tehát múlt év júliusától tekinthető Horvátország az EFTA részesének. A másik elem pedig, hogy a, a horvát exportőrök által fizetett illetékeket, eh, vámdíjakat visszafizeti a horvát hatóság, hiszen a visszamenőleges hatály miatt korrekció lesz így szükség. Tehát a vámdíjak visszatérítése tekintetében, és akkor ilyen hasonlóképpen kell eljárunk. Köszönöm a támogatásukat. Köszönöm szépen. Ez egy nagyon egyértelmű nyilatkozat volt. Érdekes egyébként, eh, elmondanám, mert van időnk, hogy amikor találkozunk eh, vállalatokkal, váltok képviselővel, mindig azt mondják, hogy ez mekkora siker, hasznos az Európai Unió számára, hiszen a kisebb autók importját is segítette ez a Kóreával kötött szabadkereskedelmi megállapodás, tehát hasznos az Európai Unió számára. Reméljük, hogy még több ilyen megállapodás születik majd. A Kanadával kötött megállapodásról talán a bizottság ismét tud majd tájékoztatást adni. Várunk több információt erről a megállapodásról. Hogyha máshez nem kíván hozzászólni, akkor kérdezem, hogy egyetértenek -e azzal, hogy elhalaszt megalasszuk az ülést. Az elnökünk ugyanis nagyon szeretne jelen lenni az Ukrajnával kapcsolatos napirendi pont vitájánál, és természetesen számítunk arra, hogy a bizottság képviselői is megérkezik, de ők 10 óra 30-ra jönnek csak tehát szeretném elhalasztani fél 11-ig, 10 óra 30-ig az ülést, és akkor fogjuk megjutatni az Ukrajna napirendi pontot. Mindenki egyetért, elnézést kérek ezért, de elég gyorsan eh, kivégeztük az, ezeket az első napi rendi pontokat. Tetszik, hogy kell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

Ideje, de... Okay. 4 Colleagues, let's uh, Kedves kollégák, kezdjük el az ülést. Ugyanis lesz még más feladatom is uh, az Európai Gazdaság és Szociális Bizottságban a TTIP ügyében. A következő napi rendi pontunk a nyolcas. A bizottság jogalkotási javaslata autonóm kereskedelmi előnyök biztosítása, vámcsökkentés Ukrajna számára az előzetes szakaszt átugrottuk eh, az eljárásban, mert a bizottság kérte, hogy sürgős az ügy, gyorsan eh, döntsünk, ezért eh, vettűztük ezt ma napirendre. Szaleszki kollega ennek a dossziénak a gondozója, az előadó, ugyanis ő volt az általános raportőr is Ukrajna ügyében. Meg is kaptuk a jelentés tervezetét, ezt önök is megkapták, ahol is Zaleszki kollega azt javasolja, hogy fogadjuk el a bizottság javaslatát módosítás nélkül. Zaleszki kollega öné a szó. Köszönöm, elnök úr! Kedves kollégák! Ahogyan tudják, Ukrajna legnagyobb keleti partnerünk nagyon súlyos, komoly gazdasági politikai átalakuláson megy keresztül egy új kormány irányításával, vezetésével. A e, partnerségi társulási megállapodás kapcsán is a törekvések lényege az volt, hogy elkerüljék az összeomlást. Ukrajna elfogadhatatlan dologgal szembesült. A Krímet, Krímfélszigetet Oroszország bekevelezte, ez egy elfogadhatatlan agresszív cselekmény volt Oroszország részéről. És emiatt nőtt az instabilitás, a bizonytalanság Ukrajna jövőjével kapcsolatban is. Ezért üdvözöljük azt a támogatási csomagot Ukrajna számára, melyet a bizottság terjesztett elő, a tanács elfogadta ezt a csomagot a 6, március 6-i rendkívüli ülésén. Ezen intézkedések között szerepelt egy javaslat, amely itt a mai ülésünk napi rendjén is szerepel. Ennek a lényege, hogy az EU egyoldalúan kereskedelmi engedményeket biztosít az Ukrajnából érkező áruk számára. Ezek az engedmények a DTFT a keretein belül maradnak, azaz a szabadkereskedelmi területre vonatkozó EU-ukrán megállapodás keretein belül, Eh, már eh, tavaly is elindultunk az engedmények útján, amikor Oroszország eh, nyomást fejtett ki az előző ukrán kormányra a társulási megállapodás aláírásával kapcsolatban. Nem szabad késlekednünk, minden mindenképpen azonnal hatályba kell léptetni, ezt a megállapodást, ezért üdvözöljük a bizottság azon javaslatát, hogy fejdorsítsuk a hatályba helyezést, társjogalkotók, a tanács és a parlament minél előbb el kell, hogy fogadják ezt a jogi aktust. Ahogyan ezt jeleztem a jelentés tervezetemben, szeretném az INTA szakbizottságot és a parlamentet arra biztatni, hogy módosítások nélkül fogadjuk el a javaslatot, ezzel ne hátráltassuk a gyorsított folyamatot. A módosítások esetén trialógusra lenne szükség, és akkor felmerülne annak a lehetősége, hogy van, nem sikerül ezt elfogadni. Bízom abban, hogy az egyoldalú kereskedelmi engedmények megadják majd az ukrán gazdaságnak a e, szükséges lökést, és az ukrán exportőrök több száz milliós bevételre tehetnek szert. meggondoljuk azt, hogy ezek az intézkedések feltételekhez vagy korlátozásokhoz nem köthetők. Egyoldalúak az egyezmények, de nem kiegyensúlyozottak. Csak árukra vonatkozik, időben is korlátozottak, maximum néhány hónapig lesznek érvényben, legkésőbbi 2014. november 1-ig maradnak hatályban. Ukrajnában a termelők termelővállalatok részesülnek előnyökben, vannak biztosítékok a csalások elkerülésére és a jelenlegi kereskedelmi akadályok leépítésére. Szeretném kihangsúlyozni, hogy komoly politikai kötelezettség vállalásra is szükség van Ukrajna részéről. Amellett, hogy a társadalmi megalapodás politikai részét aláírják, ne felejtjük el, hogy az EU már 2013-ban is a társadalmi megállapodás aláírásával kapcsolatban elvárta Ukrajnától, hogy több törvényt elfogadjon és aláírjon. A politikai kontextus, illetve azok a feltételek, amelyek amiket megállapítottunk, sürgős intézkedést tesznek szükségessé. Remélem, hogy júniusig legkésőbb tető alá is tudjuk hozni ezt az új megállapodást. Elfelejtettem megkérni a bizottságot, hogy ismertesse a kezdeményezést. Balázs Péter, nem tudom, hogy kíván-e mondani valamit. Nagyon rövid leszek, elnök úr hiszen Pavel Zaleszki azt hiszem nagyon jól összefoglalta, leírta a helyzetet. Én csak két pontot szeretnék megerősíteni. Először is a helyzet most, miközben mi itt beszélünk, is sajnos eszkalálódik amiatt, hogy naponta, néha óránként is új lépéseket tesz Oroszország. Ismerjük Putyin elnök tegnapi beszédét, amiben elmondta, hogy szándéka az, hogy elég gyorsan bekebelezze a krímet az Orosz Föderációba, és bizonyos katonai akciókra is sor került. Sajnos nem látjuk, annak ellenére sem, hogy nagyon egyértelmű felhívást intézett az Európai Tanács Oroszországhoz, hogy Oroszország arra törekedne, hogy a, megakadályozza a helyzet további eszkalációját. Ezért nagyon is nagyon fontos ez a javaslat, amiről beszélünk. A másik dolog, Zalewski úr is említette, hogy az Európai Tanács ülésén Jeszenyuk miniszterelnök itt lesz Brüsszelben, megint csak a szándék az, hogy legalábbis részben aláírják a megállapodást, ami azt jelenti, hogy a megállapodás bizonyos részei részeire nagyon gyors átmeneti intézkedések fognak vonatkozni, és az megállapodás minden része a negyedik cím is, a szabadkodásra vonatkozó rész, ez is ideiglenes alkalmazásra kerülhet már nagyon gyorsan. És Rendkívül gyorsan lehet ilyen módon tehát már életbe léptetni az intézkedéseket, és másrészt kivételesen gyors eljárást indított útjára a bizottság, amit a tanács is jóvá hagyott, és nagyon hálásak vagyunk, hogy a parlament is ilyen gyorsan elkezdett foglalkozni ezzel az ügyel. Kedves kollégák, akkor megnyitom a vitát. Az árnyék előadók a szocialisták képviseletében. Marie Pidillo. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, nézzük, hogy milyen okok vezettek oda, hogy Ukrajna ezt a társulási egyezményt novemberben nem írta alá. Mindannyian ismerjük ezeket az okokat, tudjuk, hogy Oroszország nyomást gyakorolt Ukrajnára, nem csak politikai nyomást, hanem úgy döntött Oroszország, hogy a kereskedelmi politikát is, mint, mint tárgyalási fegyvert veti be. És bevezette bizonyos olyan nem tarifális akadályokat, amelyek a WTO alapelveivel szembe mennek. Mindannyian emlékszünk arra, ami az eh, múlt augusztusban történt, amikor is Oroszország az ukrán csokoládé eh, bevitel, behozatalát eh, akadályozta meg, és ennek során az élelmiszerbiztonságra hivatkozott. Ez már nyomásgyakorlásnak számít, és ezzel tulajdonképpen azt érték el, hogy megakadályozták a társulási egyezmény aláírását. Március 11-én nyújtotta be az Európai Bizottság ezt a csomagot, és ez világos jelzést küld arra, hogy az Európai Unió támogatni kívánja Ukrajnát ebben a nehéz helyzetben, hogy a politikai és a gazdasági reformokat sikeresen bevezessék. Teljesen világos az, hogy sürgősen kell cselekedni, hiszen a politikai helyzet olyan, amilyen. A szocialista frakció az átfogó szabadkereskedelmi tá- egyezményt támogatja a társulási egyezmény keretén, belül. A kereskedelem rendkívül fontos eszköz. Fontos az Ukrajna számára a szociális és környezetvédelmi normák európai színvonalának bevezetése, illetve a független igazságszolgáltatás létrehozatala. Beszélünk itt erről a javaslatról, közben, az Európai, közben a tanács múlt héten makrofinanciális hitelről döntött, támogatnunk kell a stabilitást, pénzügyi stabilitást Ukrajnában, és ezzel a javaslattal szeretnénk tehát ebbe, ehhez hozzájárulni. Az ukrajnai áruk behozatalának, az árukra vonatkozó vámok eltörlése egyértelmű és azonnali előnyt jelent Ukrajna számára. Javaslat, támogatjuk a a e, jelentéstevőnek a javaslatát, hogy ne nyújtsunk be módosító javaslatokat, fogadjuk el a szöveget módosítás nélkül. A e, kereskedelmi előnyök az ötös cikkben e, bizonyos védelmi klauzulák vonatkoznak ezekre a kereskedelmi előnyökre, preferenciákra, és szeretnék utalni arra is, hogy az emberi jogok, a szociális és környezetvédelmi jogok természetesen továbbra is fontos témák, ezeket szem előtt kell tartani. Ezek olyan témák, amelyek már a társulási e, egyezményről szóló tárgyalások során e, prioritást élveznek, élveztek. Szerepel itt még egy egyéb e, záradék ebben az egyezményben, én szeretném fenntartani magamnak azt a jogot, hogy ezzel a témával kapcsolatban még benyújtsak egy módosító javaslatot. Köszönöm szépen. Megkaptuk az Európai Bizottság javaslatát. A, az egyezmény kereskedelmi dimenziójának bevezetésével kapcsolatban. Ukrajna gazdasági segítségre szorul a jelenlegi helyzetet figyelembe véve. Ahogy Zelevszki kollega éppen kifejtette, Ukrajna nagyon fontos partnerünk Kelet-Európában. Nem fogom most újra felsorolni azokat az érveket, amelyeket az Európai Bizottság már kifejtett. A helyzet kivételes és nagyon sürgős lépést követel tőlünk, nagyon rövidek a határidők. Hogyha segíteni szeretnénk Ukrajnán, akkor gyorsan kell cselekednünk. Ugyanis Ukrajna hatalmas kihívás előtt áll. Ezek az intézkedések átmeneti intézkedések lesznek, mielőtt életbe lépne az átfogó egyezmény. Fontos hangsúlyozni, hogy az egyoldalú megközelítés ellenére el kell mondanom, hogy a záradékot, a védelmi záradékot életbe léptethetjük, hogyha az ukrán termékek, az érzékeny termékek importjáról van szó. Tehát van egy olyan eszköz a kezünkben, amely előnyünkre szolgálhat. Minden esetre az Európai Parlament ugye mandátuma vége fele jár, úgyhogy meg kell állapítanunk azt is, hogy gyorsan kell cselekednünk. Következésképp azt javaslom, hogy tartózkodjunk attól, hogy módosító javaslatokat nyújtsunk be hogy minél gyorsabban el tudjuk fogadni ezt a jelentést. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Mi a helyzet a többi frakcióval? Más nem szeretne hozzászólni? Pent Lange, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, egy kicsit megosztott véleményem van a témával kapcsolatban. Egyrészt megértem, hogy most minél gyorsabban szeretnénk stabilizálni a helyzetet, vagy segíteni Ukrajnának abban, hogy stabilizálják a helyzetet, de másrészt ez a javaslat nagyon fontos példaértékű javaslat. Ilyen még sosem volt mindenféle feltétel nélkül vám csökkentéseket vagy elengedéseket eszközlünk. Mindig is az volt az elvünk, hogy feltételekhez kötöttük ezt az intézkedést. Például a környezetvédelmi szendedek betartása, a munkavállalói jogok betartása. Emlékeztetni szeretnék azokra a vitákra, amelyek pakisztáni eh, vámkönnyítéssel eh, kapcsolatosak voltak. Nem volt az sem egyszerű, fél milliárd euróról volt szó, Úgyhogy nem vagyok eh, teljes mértékben biztos abban, hogy ez a precedens eset, hogy, hogy ez nem lesz e precedens a következő jövőbeni döntések előtt. Úgyhogy összességében én nem tartom azt helyesnek, hogy a közösen ki dolgozott értékeinket most megkérdőjelezzük. Összességében ugye akár gazdaságilag is ugye gazdaságilag is feszült a helyzet, most ebben a gazdaságilag feszült helyzetben megnyitni az európai piacot vámmentes áruk előtt, az sem teljesen kockázatmentes. Persze van védelmi záradék, de hát mégis torzulásokhoz vezethet, vezethet ez. Összességében tehát a feltételesség kérdését fel kell vetnünk, másodszor pedig, és ezt az Európai Bizottsághoz teszem fel ezt a kérdést, hogy garantálható-e az, hogy ezek az intézkedések valóban csak hat hónapig eh, tartanak, vagy eh, egy eh, végtelen történetet kezdünk, mert mm, végülis a hat hónap ról még beszélhetünk. De hogyha nem kapunk garanciát arra, hogy összességében az egyezményt a hat hónap letelte után ö, átírjuk, ö, hanem hogyha hat hónap után egy újabb hat hónapos átmeneti időszak következik, akkor fenntartásaim vannak. Elnök, Kaspári kollega, tessék. Azt szeretném hangsúlyozni, amit Zaleszki kollega elmondott mások társaságában, és a legutóbbi hozzászólás Lange kollega eh, részéről azért mégiscsak meglepett. Tudjuk, hogy milyen nehéz a helyzet, tudjuk, hogy nehéz a helyzet Ukrajnában, tudjuk, hogy ez egy kivételes helyzet, és egy fél éves átmeneti időszakról van csak szó. Az én frakcióm számára a környezetvédelmi és munkavédelmi sztenderdek betartása legalább annyira fontos, mint a többi frakció számára. Én azonban azt látom, hogy Ukrajnában az összeomlás szélén állnak. Egy olyan országról van szó, amelyet egy másik ország részben megszállt. Fontos részletekről beszélünk, de azt is tartsuk szem előtt, hogy nincs túl sok időnk valóban csak arról van szó, hogy sikerül-e egy országot stabilizálni, mm, segíteni abban, hogy fennmaradjon, vagy pedig a kockáztatjuk azt, hogy egy ország, amely a szomszédsági politikában is rendkívül fontos, az Európai Unió számára összeomlik. Úgyhogy persze ezeket a felvetéseket és ezeket az aggodalmakat nem kell, nem kell szőnyeg alá söpörni, azt nem mondom, de legalább egy egy, egy, egy kis átmeneti időre tegyük ezt félre. Thank you. Köszönöm szépen. Nikola Rinaldi szeretne hozzászólni az Álde részéről. Köszönöm, támogatom Zaleszki urat és a jelentéstevőt. Nem tudom, hogy ez precedenst teremt-e, de ami Ukrajnában történik, az eh, annak sem volt precedens, azelőtt sem volt erre példa. Ez nélküli Pakisztán is egy más helyzet volt, nem lehet összehasonlítani uh, Ukrajnával. Eh, emlékezzünk arra, hogy nem tudunk most uh, tagsági perspektívát kínálni Ukrajnának. Ez egy olyan ország másrészt, amely, a, amely az összeomlás szénén áll uh, gazdasági szempontból. Hatalmas a szegénység. Uh, és nagyon közel van ez az ország hozzánk, a határunkon van, van közös határunk, és ez az ország emellett az identitásában is, is megrendült. Szoros partnerségre van szüksége Ukrajnának az Európai Unióhoz, mert különben beszippantja Oroszország. Ez nagyon fontos, és e, e, nagyon fontos szem előtt tartani, hogy, hogy gyorsan kell reagálni. Hogyha most a kondicionalitáshoz kötjük ezt a javaslatot, akkor ezzel gúzsba kötjük az egész folyamatot. Nagyon gyorsan kell reagálnunk, nem csak az elfogadás, hanem a végrehajtás tekintetében is. Hat hónapról beszélünk, természetesen tiszteletben tartom a döntéseket, de hát ki tudja, mi lesz. Lehet, olyan helyzetben leszünk hat hónap után, eh, ahol mm, az lesz a legbölcsebb döntés, hogyha meghosszabbítjuk azt a hat hónapot. Ez mind a, a, a, az akkori eseményektől függ. Az Európai Nemzetközi eh, az Európai Unió nemzetközi kereskedelmi politikája rendkívül fontos eszköz ezt, ezt tehetünk, a külpolitikai eszközeink egyik, eszköztárunk egyike ez a nemzetközi kereskedelem, és szeretjük vagy nem, ezt tudjuk kihasználni. Köszönöm szépen. Én megértem, hogy kivételes helyzetről van szó, és egy kivételes helyzet kivételes intézkedést követel. Egyrészt poli- e- először is politikai helyzet, és majd csak másodszorban gazdasági. Senki nem tudja, hogy mi történik, Ukrajná, mi történik majd Ukrajnában, mi vár ránk, hogy Oroszország nem ö, tolja-e még nyugatabbra a határait, vagy a megszállást. Nem tudjuk ezt még egyelőre, nem tudjuk megítélni. Az Európai Uniónak politikai jelzést kell adni, szolidaritásáról és támogatásáról kell biztosítania Ukrajnát és Oroszország fele is egyértelmű jelzést kell küldeni. Ezért kell elfogadnunk ezt a szöveget, módosítás nélkül a lehető leggyorsabban, mert nagy-nagy instabilitás uralkodik Ukrajnában, és, és szorít az idő. Emellett a szöveg kiegyensúlyozott, azt javasolja, hogy, hogy gyorsítsuk a vámcsökkentési intézkedéseket, akár meg is szüntethetjük a vámokat, de én nem mondanám, hogy ez feltételek nélkül tenni. Vannak itt feltételek, például szerepel a szövegben, hogy abban az esetben, hogyha az ukrán termékek nagy nehézségeket okoznának az Európai Uniós termelők számára, fenntartva annak a lehetőségét, hogy az Európai Bizottság vizsgálatot indít e, e, ennek megállapítására, a vámokat vissza lehet állítani. Nos, nem azt mondom, hogy te, tehát ez is azt mutatja, hogy nem egy egyoldalú lefegyverkezésről van szó. Most hat hat hónap, Lange kollega azt mondta, hogy hat hónapra még bele is tud egyezni, hát erről van szó, hat hónapról van szó. Ez egy politikai döntés, Ukrajnának a támogatásáról van itt szó, minél gyorsabban fogadjuk el a szöveget. Nincs további. Szerintem többen támogatják ezt a kezdeményezést, nem tovább több kérdés megválaszolatlanul maradt, és a parlamentnek joga van válaszokat megfogalmazni ezekre a kérdésekre. Először is. Nem titok, hogy én mindig és amellett voltam, hogy a kereskedelem politika kül... nem része a külpolitika eszközrendszerének. A kereskedelem politika egy önálló szakpolitikai terület nem lehet alárendelni a külpolitika eszközrendszerének, szerintem. Ezt többször kifejtettem már. Pakisztán kapcsán is, meg más esetekben is, és szerintem ez egy konzisztens stratégia részemről. Tehát tartózkodnunk kellene attól, hogy politikai eszköz eszközként vetjük be az Európai Unió kereskedelmi politikáját. Egyfajta gyakorlásként. Aztán itt autonóm kereskedelem preferenciákról van szó. Ez a neve is a szénak. Tehát nem ex ante alkalmazása bármely kereskedelmi megállapodásnak. És mi csak nem is kérjük hogy, hogy az ukrán fél írja alá mi hamarabb. Mi hamarabb. A jegyzőkönyv, hanem hat hónapos ö, időhatárt hatózott meg minden, anélkül, hogy reciprok vagy kölcsönös betartást kérnék a másik féltől. Ez egy tisztán kereskedelmi preferencia rendszer, semmi más, amelyet Ukránának biztosítani kívánunk. Hogy miért nem kérjük Ukrajnától ugyanezen preferenciák nyújtását az Európai Unió számára, hogy reciprocitást biztosítsanak, legalább annak a látszatát, hogy ex ante alkalmazást kap. Ez az egyezmény, amely kétoldalú, és nem egy egyoldalú. Tehát, ha úgy teszünk, mint egy, egy ex ante jellegű intézkedés volna, akkor meg kéne követeljük Ukrajnától, hogy ők is alkalmazzák ugyanezen preferenciákat velünk szemben és a jövő, a jövőbeli kereskedelmi megállapodásokban vegyék figyelembe az Európai Unió. Enélkül nem lehetne ex alkalmazást biztosítani egyetlen kereskedelmi meghatározásnak. Megvan tehát a jókunk arra, hogy egy kivételes, autonóm kereskedelmi rendszer kínáljunk voltaképp egy oldalú Ukrajnának. Ám ez felveti a WTO körében a legalitás kérdését, vajon mi a jogalapja ennek az egyoldalú autonóm kereskedelmi referencia, prefer, prefer, preferencia rendszernek, amelyet nyújtunk Ukrajnának, egy országnak, amelyet nem adunk meg másnak. Felmerül a kérdés, miért nem? Túlmegy ez a, a szokásos GSP preferencia rendszereken is. Felveti a kérdését tehát a jogalapnak. Milyen jogalapra támaszkodik ez? A kínálat. Az Európai Bizottság egyetlen érve az, hogy ez egy voltak éppen ex ante alkalmazása a kereskedelmi megállapodásnak, holott szerintem nem az, hogy az előbb taglaltam ennek okait. Úgyhogy ez nem egy igazán erős érv. és ez nem biztosít feltétlenül mentességet a WTO kötelezettségek alól ebben az esetben. A harmadik kérdés pedig, hogy amikor az Európai Bizottságtól azt kértük, hogy a két megállapodás, tehát a, a politikai, társulási és a kereskedelmi megállapodás külön tárgyalja. A társulási megegyezésnek, vagy szerződésnek része a kereskedelem. És azzal, hogy nem választották ketté, megfosztották a szakbizottságunkat attól, hogy részt vegyen a széles körű megállapodás tárgyalásából, a DCFT rendszer rész, a rendszer része volt. Most meg meglepő módon, ugye minket, pont az intabizottságot így hívnak bennünket, mi lennénk a illetékes bizottság, teljes mértékben kizártak a témadosszia tárgyalásából, holott mi vagyunk a felelősei pont annak a résznek, amely voltak éppen alkalmazásra kerül most. Ez meglepő eljárás, ám ha úgy érezzük, hogy az ukrán jelenlegi ideglenes kormány elég legitimitással bír ahhoz, hogy aláírja a megállapodás politikai részét, amit úgy tűnik nem lehet különválasztani a kereskedelem politikai résztől, akkor az, ez a kormány miért nem elég legitim ahhoz, hogy a kereskedelem részt is aláírja? És az, esetben miért nem kötünk egy kereskedelmi megállapodást? És akkor mind a két fél betartaná rá vonatkozó részt, egyrészt az Unió Ukrajnával szemben, Ukrajna pedig átmeneti jelleggel ugyanazon preferenciákat nyújtana az Európai Uniónak, hogy ez a megállapodásban is szerepel. Nem értem ezt a kettőséget, nem látom be, hogy az, ami korábban teljesen integráns szétválaszthatatlan volt, az most miért válik két részre, és az Európai Bizottság azon mandátum felhatalmazása, amely széleskörű társulási megállapodás megtárgyalására vonatkozott, most ketté bomlott két megállapodásra, amelynek a politikai részét azon aláírhatjuk most, a másikat pedig ki tudja miért nem, elhalasztották, mármint annak aláírását, egy későbbi időpontra, amelyről senki sem tudja, mikor jön el. A másik dolog, hogy hat hónapra adunk preferenciákat, és májusban pedig választások lesznek, új kormány állhat fel. Miért nem várjuk meg az új májusi legitim kormány létrejöttét, hogy az írja majd alá ezt? És ahelyett, hogy egyoldalú kereskedelmi preferenciákat nyújtunk, kölcsönös preferenciák rendszerét nyithatnánk meg, ahogy ez a kereskedelmi megállapodásban szokásos. Tehát, hogyha az a következtetés érvényesül, hogy a kereskedelmi preferenciákat nem tudja a másik fél nyújtani, akkor miért nem határozzuk meg ezt a feltételt a mi preferenciáinkhoz kapcsolódóan? Hogy mondjuk ez addig érvényes, amíg az új kormány föl nem áll Ukrajnában, és majd az új ukrán kormány kell, hogy aláírja a kereskedelmi megállapodást is. Még akkor is, hogyha megállapodunk esetleg a kettő szétválasztásában, ami egyébként engem meglepett. És ennek alkotmányos kereteit sem igazán látom át, meg az sem, hogy mi a jogi alapja a megtárgyalt csomag így módon való kettéválasztásának, és az, az eredeti kezdeti egyezménycsomagot hogyan lehetett később így ketté bontani. A Lisszaboni szerződés óta még sosem adtunk kereskedelmi preferenciákat feltételrendszerhez nélkül. Tehát mindig feltételekhez kötöttük ezt, soha nem jártunk el ellenkezőképpen. Tehát a kereskedelmi preferenciákat elvi alapon, és a szerződéseknek megfelelően kötelező jelleggel feltételekhez kötöttük. Környezetvédelmi, emberi is egyéb feltételekhez. Hogyan tudjuk magunkat most megfosztani e, ettől az egyébként alkotmányos kötelezettség és politikai kötelezettség betartásától? Ezek jelentős preferenciák az EVA kivételével, munkajogi, emberjogi preferenciákat követelünk, mert még a legszegényebb, a világ legszegényebb országaitól is, is betartatjuk ezeket. Emlékezünk, Pakisztántól is kértük, Moldáviától is megköveteltük ezeket. Most meg szemet hunyunk e felett, Ukránnak megadjuk a preferenciákat mindenféle feltétel nélkül. És, a, és olyan a munkajogi feltételek hogy függenek össze? Ez egy alapvető követelmény lehet a munkajogi szabályok betartása. Ez nem a rettenetes akadálya, mert a, a preferenciák nyújtása elég gördítenénk. Pusztán konzisztensek lennénk az alkotmányunk, az alkotmányjal, meg a mi politikai álláspontunkkal és elveinkkel, amely egyébként minden kereskedelmi preferenciarendszerben alkalmaztunk eddig. Miért ne lehetne, miért ne szabadna munkajogi feltételrendszereket beletenni ebbe a csomagba. Senki sem tudja belátni, miért adunk egy országnak ilyen előjogokat. Mármint az, hogy nem kötjük feltételhez a preferenciákat. És végül az sem helytálló, hogy Ukrajna eleve a GSP kedvezményezetje révé már a munkajogi követelmények alá esik. A preferenciákat élvezi, ez igaz, de ezeken a kedvezményeken most még túlmennénk a GSP kedvezményein, még tovább mennénk, holott az, az ezek preferenciák, a GSP, a rendes GSP preferenciák a munkajogi és közvetvédelmi feltételek alá esnek. Tehát az kapcsolódnak, vagy mert lehetne még nagyobb, még bőkezűbb preferenciarendszer, ez legalább ezeket hozzá kapcsolni. Hát ezekre jól ne választ kapni ezekre a kérdésekre. Mi nem búlogató Jánosok vagyunk itt, a bizottság javaslatait jóvá hagyandó, hanem el kell végezzük a feladatunkat, amely nem más, mint hogy garantálnunk kell az Európai Unió alapvető jogainak érvényesülését és az alkotmányos követelményeket. Nekem semmi bajom a kereskedelmi preferenciákkal egyébként. Amit azonban meg kell követeljek parlamenti képviselőként az, és a szakbizottság elnökeként, az az, hogy a kereskedelmi preferenciákat bizonyos alapvető feltételekhez kössük. Alapjogi, emberjogi, környezetvédelmi feltételekhez, már csak a konzisztencia okán is, hogy konzekvensek legyünk. Nem látom okát annak, hogy most Ukrajnát felszabadítsuk ezzel a kötelezettség alól, ezen nagyon alapvető követelmények betartása alól, és 6 hónapra egy nagyon, azért, hogy 6 hónapra nagyon bőkezzük kereskedelmi preferenciákat kaphassanak remélem az Európai Bizottság hát csattanós választ ad majd ezekre a kérdésekre. És jelentéstevőnek lesz majd alkalma ismét felszólalni abban a forduló, következő fordulóban. A bizottsági a szó parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! te megenged egy személyes megjegyzés. Ismerve ezt a szakbizottságot, és az ön, mint a bizottság, szakbizottság elnökét, senki sem gondolta volna, hogy önök csak úgy rábólintanak bármely javaslatra, úgyhogy ezt nem gondoltuk. Az önök szakbizottsága, tudjuk, mindig az Európai Bizottság minden javaslatát árgus szemekkel nézi át és ellenőrzi. Szeretnék néhány tartalmi és szélesebb körű politikai, szakpolitikai kérdést, meg, hátteret megvilágítani. Ez általában nem a kereskedelmi főigazgatóság feladatkörébe tartozik, hanem politikai kérdés. Bármi történt is Ukrajnában az elmúlt három hónapban, és különösen a mostani helyzetben, azt a Janukovics kormány lépése váltotta ki, amely két nappal az Európai Unióval való egyezmény megkötése előtt hátat fordított annak. Innen indult minden, és amit az elmúlt három hónapban láttunk, láthattunk a televízió képernyőjén akár, és a Majdan téren az emberek, amikor felléptek a jogaikért, az Európai Unió zászlók alatt tették. Ez nem egy tipikus helyzet, hogy őszinte legyek, a manapság nem szokás az EU zászlók alatt tüntetni, és az egész helyzet épp ezért volt, hogy fontos az Európai Unió és a, a politikai hitelességünk számára és szempontjából. Az az gondolata, hogy a kereskedelmi politika nem szabadna, hogy a külpolitika eszköze legyen. Nos, az Európai Bizottság részéről mi úgy gondoljuk, hogy a kereskedelmi politika intézkedések a szélesebb körű gazdasági támogatási csomag részei, amely Ukrajna két, gazdasági helyzetből kétségbejtő helyzetére kell, hogy választ adjon. Most is, de már Janukovics idején is Oroszország állt a, a, a, a, a megállapodásról visszalépés okaként. Oroszország politikai szempontból és politikai célokkal cselekedett, abszolút indokolatlan egészségügyi intézkedésekkel, határőrzeti intézkedésekkel indokolt kereskedelmi politikai lépéseket tett, abszolút megakadályozta az ukrán exportot Oroszországba, az, annak Oroszországba menetét, a, a megállapodás aláírás előtti időszakban oroszországi ilyen eszközökkel el. Minden ukrán kamiont le ki kellett pakolni az orosz határon, minden ö, rakományt átnéztek, persze teljesen nyilvánvalóan felesleges módon, ez pusztán kereskedelmi akadályok ö, révén akartak politikai nyomást gyakorolni Ukrajnára, ez nyilvánvaló volt. Ami pedig az elmúlt három hónapban történt, az Európai Bizottság úgy gondolja, legalábbis, hogy ezeket a kereskedelmi intézkedéseket egy szélesebb csomag összefüggésében kell mérlegelni és vizsgálni, amely tartalmaz pénzügyi támogatási elemeket, technikai támogatási elemeket, és célja az, hogy meggyorsítsa a politikai átmenetet, és felkészítsa, felkészítse Ukrajnát a DCFT végrehajtására, és más egyezmények megkötésére és végrehajtására. Tehát egy politikai környezetben kell ezeket az intézkedéseket mérlegelnünk, és egy szélesebb körű gazdasági támogatási rendszer részeiként. A harmadik kérdés, amely felmerült a képviselők részéről, vajon ez precedens teremte? Szerintem nem. Ez egy nagyon sajátságos helyzet, abszolút kivételes helyzet, és ebben a helyzetben az Európai Bizottság sajátságos intézkedéseket kényszerült javasolni az Európai Tanács felszólítására, amely szintén e, e, kivételes helyzetben kellett lépéseket tegyem, és ahhoz, hogy elkerüljük azt a helyzetet, amelyet Langen úr vázolt, nos épp ezért ez a szabályozás egy nagyon pontos határidővel, véghatáridővel bír, amelyet akár közelebb is lehet hozni, tehát a parlament hozzájárulása, vagy a jövőbeli parlament hozzájárulása nélkül nem lehet ezt a határidőt meghosszabbítani. Tehát egy társjogalkotói hatáskörben történik-e határidő meghatározása, akár meghosszabbítása, ha a következő felálló parlament nem ért egyet az intézkedések meghosszabbításával, akkor nem hosszabbítják meg őket. Ám szeretném hangsúlyozni, hogy az Európai Bizottságnak nem is szándéka ilyen pillanatban, hogy, meg, hogy meghosszabbítsuk ezt a határidőt. Mi azt szeretnénk, hogy ezek az intézkedések november 1-ig, tehát akkor kifussanak, és azt szeretnénk, ha mielőbb aláírnák a magát a megállapodást, és akkor, ha szerencsések vagyunk, szerintem szeptember 1-től akár elindulhat a maga a megállapodás végrehajtása. Hogy miért? Miért akar Oroszország nagyon komolyan támadja a szerintük nem legitim és nem képviselő, képviselő felhatalmazással nem bíró ukrán kormányt, és azok a gazdasági feltételek, amelyek az ICFT-ben e szerepelnek, majd nem csak jogokat, hanem kötelezettséget is ró az ukrán gazdaságra, most szerintünk, itt a tanács szerint, és hát ebben a tekintetben a tanács utasítását kell kövessük, nos a tanács úgy véli, hogy egy olyan kormány, amely az elnökválasztások után áll majd föl, és teljes legitimitással bír, kell, hogy megkösse majd a hosszú távú gazdasági kötelezettségeket is tartalmazó DCFT megállapodást. A gyakorlatban tehát, ha nem lesz sikeres első forduló a választások során, akkor a második forduló június elejére várható, már az elnökválasztás Ukrajnában, és ezt követően a politikai, a parlamenti pártpolitikai egyensúly alapján a kormány alakítási tárgyalások néhány naptól néhány hétig terjedőt vehetnek igénybe, és aztán feláll a kormány, amely megteremti a feltételeket arra, hogy a megalapodás aláírása kerüljön. A teljes megállapodás átmeneti alkalmazását illetően pedig az a megfelelő eszközök és okmányok cseréje és formális ratifikáció után lép majd életbe, az ukrán parlament kell ezeket ratifikálja, a, az okmányok cseréje után egy-két hónappal. Ez azt jelenti, hogy körülbelül nyár végéig történik meg mindez, és akkor lehet a átmeneti alkalmazást elindítani és ez persze előtte lesz még annak a novemberi elsői dátumnak, amely a mostani, most megkötendő egyoldalú preferenciarendszer zárhatárideje. Ami pedig a WTO beli legalitását illeti ezen intézkedéseknek, nos, ezek autonóm intézkedések, és az Európai Bizottság értelmezésében ez voltak egy 24-es cikk hatályol eső megállapodás előzetes, GATT megállapodás előzetes alkalmazását jelenti. A rész megállapodást tudnék aláírásra kerül, és nagyon világos az a szándék is, amelyet a felek megfogalmaznak, a szöveges rendelkezésben is, amely honlap után kerül aláírásra, amely kifejezi a felek azon szándékát, amely a, az, amely a feltételek megvalósa esetén a megállapodás aláírása irányozza elő. Tudom, nem se, hogy nem szokásos helyzet ez, de nem is példátlan. És felvett VTO-hoz kapcsolódó kérdéseket, ezt őszintén be kell lássuk jogi szempontból De itt egy nagyon hat, korlátozott időszakról van szó, amelyben ez az átmeneti rendszer alkalmazásra kerülne. Ezért az Európai Bizottság úgy látja, és ezt a VT előtt is vállaljuk és megvédjük ezt az álláspontot, hogy ez az EU részéről hozott autonóm egyoldalú döntés, amely egy később megkötendő 24-es cikkely alá eső annak megfelelő szabadkereskedelmi megállapodás egyes cikkeinek előzetes alkalmazását jelenteni egy nagyon, meghatá nagyon határozott és rövid időszakban. A módos a feltételekhez kötöttségéről is kaptam kérdéseket a megállapodásnak, hogyha megvizsgáljuk az eszítiket és azok működését, nagyon világosan látható, hogy vannak kötelezettségvállalások, a környezetvédelem, a munkajog és az emberi, jog, emberi jogok tekintetében. Á, nem tudom, hogy ezek szűk meghatározásban feltételekként határozhatóak meg. Ezen megállapodás struktúrájában, és más megállapodásokban is volt erre példa, a négyes cím egy sajátságos vitarendezési eljárást is meghatároz, és a szélesebb körű intézményi része a megállapodásnak a DCFT-t kiveszi a, a szélesebb körű politikai jellegű vitarendezési eljárások alól, illetve az erre vonatkozó kötelezési vállalások hatája alól, és bármely kereskedelmi intézkedés, vagy azok esetleges módosítása a kötelezettségvállalások körében e külön vitarendezési folyamat hatája alá esik. Ez az, az a szerkezet, az a struktúra, amelyet megtárgyaltunk, és amelyet, amelyet jóváhagyott a tanács is, és amely azon állásfoglalás eleme is volt, amelyet az Európai Parlament hozott, hagyott jóvá, és amelyet hálásak is vagyunk neki. Tehát nem nevezzük ezeket szűk értelmezésben kereskedelmi politikai feltételrendszernek, és nem jelenti azt, hogyha a Ukrajna nem tartana be bizonyos feltételeket, ez nem jelentene azonnal automatikus cselekvéseket vitarendezés nélkül az EU részéről, de ez egy maximum 6 hónapra kiterjedő időszakra érvényes rendszer, amikor nem lehet alkalmazni ezt a vitarendezési eljárást, ugyanakkor szeretném felhívni a figyelmüket nem csak az ötös cikkre, ez itt megállapodásban, hanem a kettes szikre is, amely azon igazgatás, adminisztratív intézkedéseket taglalja, amelyeket Ukrajna meg kell tegyen a megállapodás megfelelő végrehajtása érdekében, és ebbe beleesik a vám ügyi együttműködés annak érdekében, hogy megakadályozzuk a csalásokat, illetve megelőzzük, aztán beletartozik ebbe a származási helyre vonatkozó szabályok érvényesítése, négy konkrét területet említ ez a rendelkezés, és a négyes cikk ezen túl lehetővé teszi azt is, hogy átmenti jelleggel felfüggessze a, fél, a felek e preferenciákat, akkor, hogyha megalapod, ha ezek előfeltételek, vagy adminisztratív feltételek nem teljesülnek. Tehát a védzáradékon kívül vannak egyéb garanciák is az EU eszközrendszerében, amelyet garantálhatjuk azt, hogy nem él vissza a másik fél -e preferenciákról az adott időszakban. Köszönöm. Nagyon világos, egyértelmű politikai szándéka a tanácsnak, és ezt osztja természetesen a bizottság is, hogy ebben a kivételes helyzetben a gazdaság területén is egy meghatározott időszakra, plusz asszimetriát kell biztosítanunk, annak érdekében, hogy tudjuk segíteni Ukrajnán, Ukrajna iparát, gazdaságát, hogy stabilizálódhasson ebben az időszakban. Sajnos elég biztosabb vagyok abban, hogy a következő hónapokban tovább romlik a gazdaság helyzete. Járt és nem lesz jobb a helyzet. Daniel Kaspári is szeretne szót kérni, szeretett volna szólni, és utána a raportőr kap ismét szót. Köszönöm, elnök úr. Röviden szeretnék hivatkozni az ön gazdag beszédére, itt felhívom a figyelmet arra, hogy itt egy fél éves időszakról van szó. A környezetvédelmi, munkavédelmi szabványok Ukrajnában persze fontosak, de úgy érzékelem, hogy jelenleg az emberek élete szempontjából sok sokkal inkább egzisztenciális kérdések játszanak eh, igazán fontos szerepet. Ezért azt kérem, hogy ne folytassunk itt le ilyen elvi vitát, hanem gyorsan segítsünk az embereknek. Persze azon feltétellel, hogy ez egy fél évre szól, és a bizottság mindent megtesz majd annak érdekében, hogy a megállapodás ideiglenes alkalmazását mind a két fél minél előbb jóvá hagyja. Kedves Kaspari kollega, ön azért az elvi alapú politizálás híve vagyok és maradok. Haver Zalewski előadó úr. Elnök úr, kedves kollégák! Teljes mértékben, tiszteletben tartom az elvi, az önök elvi megközelítését. Rendkívül fontos, hogy mi, az Európai Parlament ragaszkodjunk a szabályokhoz, az elvekhez, amelyeket eh, mi magunk fogadunk el. És az ilyen típusú megjegyzéseket, észrevételeket rendszerint én nagyon melegen üdvözölném. Egyetértek azzal is, amikor önök azt mondják, hogy nagyon furcsa az a helyzet, hogy a megállapodás két részét, a politikai és a gazdasági részét összevonjuk először, és utána megint külön választjuk majd őket. Igazuk van, és én mindig is elleneztem azt, hogy a kereskedelmet a külpolitika eszközének tekintsük és használjuk fel. De most egy új helyzettel állunk szemben. Úgy gondolom, hogy az önök megjegyzései más máshogy néznének ki, hogyha jobban értenék, hogy mi is a helyzet Ukrajnában, ott helyben, illetve a Krímben. Mert mi is ott a helyzet. Ukrajna gyakorlatilag háborúban áll Oroszországgal. Igen, háborúban áll. Ez, ez háború. Katonai csapatok vannak a Krímben, ezek egy európai ország egy részét támadták meg, ez olyan, mintha hirtelen a katonai alakulatok jelennének meg, mondjuk a Pireneusi félszigeten, vagy Isztriában. Itt orosz csapatok megszállták a krímet. Precedens nélküli az, ami történt. Nemzetközi jogot sértették meg, a Krimben, Ukrajnával szemben, és az ország ott szembesül azzal a helyzettel, hogy az orosz csapatok ott vannak, százezer, százezeres hadsereget, orosz hadsereget mozgósítottak az ukrán határon, és már be is hatoltak részben kelet és dél-ukrajna területére. a Kreml titkos szolgálata terveket sző, hogy hogyan tudná destabilizálni Ukrajnát. Ukrajnát, ami ugye nincs messze Európától, néhány európai országtól talán igen, de mindenképpen európai ország, Ukrajna, Európa szívében, közvetlen szomszédunk. És Putyin úr politikájának mi is a célja? A Kreml? a Krím? Nyilvánvalóan nem. Ukrajna. Csak kizárólag Ukrajna? Nem, természetesen nem. Putyin úr gyakorlatilag az egész országot, egész Ukrajnát megcéloztam, hiszen a Krím tulajdonképpen Kievnek szól, és kelet és dél Ukrajna destabilizálásának is az a célja, hogy Kiev ugye a címzett, és nyomást akar gyakorolni az ukránokra, hogy ezek eltávolodjanak az európai aspirációktól. Ezek Putyin úr legfrissebb ambíciói. Miért akarja ő tulajdonképpen Ukrajnát? Ez azt hiszem nagyon világos kedves kollégák, ez csak egy ilyen emelő hatást fog kifejteni, és Európa a célpont, hogy minket dezintegráljon. Ez teljesen világos. Volt egy olyan helyzet, amikor Ukrajna szívében, Kievben több ezren gyűltek össze, és az európai értékek mellett tüntettek. Száz embert meggyilkoltak. Száz olyan embert, akik az európai értékeket védték meg. Még mindig több százan eltűnnek vannak nyilvánítva, lehet, hogy őket is meggyilkolták. El tudjuk képzelni, hogy az emberek meghalnának mondjuk Varsóban, Berlinben, Párizsban, vagy Lisszabonban, vagy más városokban, csak azért, eh, hogy megvédjék az európai értékeket. Ukrajnában megöltek ilyen embereket. És mi is a helyzet az emberi jogokkal? Itt az emberi jogok védelmét követeljük. Igen. De e, jól kell látnunk ezt, hogy Putyin úr kell, hogy legyen a címzett, hogy ő védje az emberi jogokat a Krímben. Most itt nem arról van szó, hogy a munkaügyi szabványokat betartják, vagy nem Ukrajnában. Itt most a Kreml agressziójáról van alapvetően szó. El kell mondjam, szégyenem magam ugyanis egy olyan helyzettel szembesülünk, ami közvetlen veszélyt, fenyegetést jelent az Európai Unió számára. És hogyan reagálunk? Elkínálunk itt 500 millió dollárt vám preferenciák formájában ukrán vállalatoknak. Ez persze elég fontos, mert az EU preferenciák kicsit enyhítik az ukrán folyófizetési mérleg problémáit, tehát ez egyfajta pénzügyi támogatás a, vita, a viszonosságot kérték többen. Most, hogyha Ukrajna csökkentené a vámot, ez, ez nagyon lecsökkentené az adóbevételekeiket, és ez tovább növelné a pénzügyi problémáikat. Ehelyett mi nekünk több milliárdos támogatást kellene felajánlanunk Ukrajnának, hogy azt biztosítsuk, hogy ez az ország, amelyet agresszióért tudja teljesíteni az alap működési feltételeket, ugyanis ez alapvető Európa biztonsága szempontjából is. Most mi ehelyett mit kínálunk? Vámcsökkentést, nem szégyellik önök magukat, mert én igen. Itt a makrogazdasági pénzügyi támogatást növelni akarjuk, még egy milliárd euróval. És mit jelent ez a jelenlegi helyzetben? Talán néhány hét múlva azzal szembesülünk, hogy Kelet-Ukrajnába is behatoltak orosz csapatok. Nem szégyenletes ez? Miről beszélünk itt? Kedves kollégák! Természetesen, kedves kollégák, tiszteletben tartva az önök hatalmas tudását, hozzáállását, a tisztességét, azért most azt kérem önöket, hogy eh, mutassák meg, hogy szolidárisak vagyunk eh, az ukránokkal, akik Európáért eh, küzdenek, harcolnak. És hogyha most azt kérik, hogy legyenek emberi garanciák, akkor ezt Putyin úrnak címezzék. Köszönöm. Köszönöm szépen Pavel Zaleszkinek. Nyilvánvalóan, hogy nem kockáztatjuk az Ukrajnának nyújtott lengyel támogatást, a makrogazdasági pénzügyi kezdeményezéseket sem ellenezni senki. A probléma csak az, hogy vajon a kereskedelmi preferencia az megfelelő módja a gazdasági segítségnyújtásnak. És még hagyd mondjak el valami személyes dolgot is. Ki fogok adni egy könyvet az EU kereskedelem politikájáról. És ebben a konklúzióm az, hogy ez az EU akija, majd ki kell, korrigálnom kell ezt, azt mondani, hogy az akik néha nem akik. Closed. Köszönöm szépen, és lezárom a vitát. módosítók benyújtásának határideje ma délután vagy este 7 óra. Következő napi rendi pont, eh, koordinátorok ülése, ez zárt ülés lesz, ezért eh, kérem, hogy eh, hagyják el a termet azok, akik nem vesznek részt ezen az ülésen.